Possiamo iniziare, grazie. Elkezdhetjük az ülést. Köszöntök mindenkit. Tudom, hogy havazik kint. Arról nem is beszélve, hogy a ciklus végére értünk gyakorlatilag, úgyhogy nyilván ez megmagyarázza, hogy miért vagyunk ilyen kevesen, de azért bízom abban, hogy még többen csatlakoznak hozzánk. Először is azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet, ha nincs ellenvetés. Az elnök közleményei minden bizonyal tudják, hogy decemberben három sürgősségi állásfoglalást fogadtunk el Irán, Egyiptom témájában. Ez utóbbi esetben az emberi jogvédők védelméről volt szó, és a harmadik állásfoglalás Tanzániával kapcsolatos. 2019. januárjában pedig elfogadtunk egy állásfoglalást Azerbajdzsán és Szudán témájában. A következőt is szeretném bejelenteni. Ami az Azerbajdzsánnal kapcsolatos állásfoglalást illeti, ez is egy sürgőségi állásfoglalás volt. Itt Mehman Husseinov ügyéről volt szó, akit letartóztattak, de visszavonták a vádakat, ugye az ügyész vádat emelt, most azonban tüntetésekre került sor, amelyek keretében a szabadon engedését követelték, nyomon fogjuk követni az eseményeket, de úgy gondolom, hogy a mi álláspontunk, a mi állásfoglalásunk mindenképpen nagyon hasznos lehet ezen ügy tisztázása érdekében. Ezek lettek volna részemről az elnöki közlemények. Ha nincs ellenvetés, észrevétel, akkor a legutóbbi ülési jegyzőkönyvét is elfogadjuk. Most pedig áttérünk az első tartalmi napi rendi pontunkra. Itt egy tanulmány ismertetéséről van szó. A vállalatok harmadik országokban elkövetett súlyos emberjogi visszaélései áldozatai számára biztosított jogorvoslati lehetőségekhez való hozzáférésről. Itt egy stratégiai álláspontról van szó, stratégiai szempontból az emberi jogok és a vállalatok összefüggésében. Tudják, hogy a bizottságunk kérte ennek a tanulmánynak az elkészítését, kértük, hogy vizsgáljuk meg a helyzetet, az emberi jogi jogsértéseket a vállalatok részéről. Ma meg fogjuk vitatni a tanulmány szerzőivel ezt a tanulmányt. Egyébként ez a tanulmány szervesen igazodik az albizottságunk egyéb tevékenységeihez is, összefügg például azzal, hogy a vállalatok hogyan járnak el a súlyos visszaélések esetén. Volt egy állásfoglalás 2016-ban jogorvoslati lehetőségekről, és arra kértük a bizottságot, hogy mélyen, mérehatóan vizsgálja meg a jogorvoslati lehetőségeket, illetve azt, hogy milyen lehetőség nyílik ezek érvényesítésére. Külföldön és az unión belül is 2018. októberében szintén megvizsgáltuk azt, hogy az Európai Unió hogyan tud az ENSZ vonatkozó eszközeihez kapcsolódni, és felszólítottuk az Európai Uniót, hogy intézkedéseket foganatosítson annak érdekében, hogy a jogorvoslati lehetőségeket javítsa. Ezt a tanulmányt három szakértő, Jean Botter dolgozta ki, nemzetközi szervezetek érdekében, Axel Marx, igazgató helyettes a Löveni vonatkozó központnál, és Claire Bright pedig a London School of Business and Management oktatója. Természetesen mindannyiukat köszöntöm az albizottságunk nevében. Ezt a szöveget egyébként e-mailben eljuttattuk önökhöz, és papíron is megtalálhatják itt. lezárták ezt a tanulmányt, a szerzők ugyanakkor csak az ülést követően lesz közzétéve. Most pedig szeretném megadni a szót a szerzőknek. Marx professzor úr kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást, hogy ismertethessük itt azt a tanulmányt, amelyet Wouters professzorral, a jobb oldalamon, és Bright professzorral a bal oldalamon együtt készítettük el. Különböző kutatók és európai tagállamok is hozzájárultak a tanulmány elkészítéséhez, hiszen biztosították a dokumentumokhoz való hozzáférést. Ezen rövid prezentáció során szeretnék átfutni a projekten, és ismertetném, hogy mi állt a tanulmány középpontjában, melyek voltak a célok, és aztán megnézzük, hogy hogyan próbáltuk feltérképezni a különböző eseteket, amelyekben az európai vállalatok érintettek állítólagos harmadik országba, országokban elkövetett jogsértésekben. A harmadik részben pedig különböző tanulmányokat fogunk ismertetni, és ezek közül kettőt fogunk szemléltetni, hogy ezáltal bemutassuk azt, hogy milyen természetű eseteket vizsgálunk, melyek a fő akadályok, illetve a jogorvoslati lehetőségek képviselte esélyek. Az utolsó rész pedig az ajánlásokra vonatkozik, az EU belső szakpolitikái, valamint a külső szakpolitikái szempontjából majd levonunk egy rövid következtetést. Ami a tanulmány kontextusát illeti, nyilván tudják, hogy egy globális környezetben, amelyben világszerte jelen vannak az európai vállalatok, néha állítólagos emberi jogsértésekkel vádolják őket harmadik országokban, és komoly vita folyik arról, hogy hogyan lehet elszámoltathatóvá tenni a vállalatokat. Ez persze összefügg az ENSZ emberi jogokkal és iránymutatásokkal kapcsolatos harmadik pillérével. És nyilván tudják azt is, hogy különböző eszközök és mechanizmusok állnak a sértettek rendelkezésére, amelyek által felelősségre vonhatók a vállalatok, a nem igazságügyi mechanizmusoknak, mint a nemzeti kapcsolattartó pontoknak is nagy jelentőséget tulajdonítottak, és vannak egyéb jogorvoslati lehetőségek. Mi főleg az igazságügyi mechanizmusokra helyeztük a hangsúlyt, azokra, amelyek a tagállamokban rendelkezésre állhatnak. Másodszorban a hangsúlyt nem az Unió beli tagállamokban bekövetkezett jogsértésekre helyeztük, hanem harmadik országokban, tehát erre vonatkoztak a vizsgálataink. És amikor ezeket az eseteket megvizsgáltuk, konkrétan szemügyre vettük azt, illetve a hangsúlyt arra helyeztük, hogy melyek lehetnek azok az akadályok, amelyekkel a sértettek szembe nézhetnek, amikor, jogsért, amikor jogorvoslati lehetőségekhez próbálnak fordulni. Tehát ez a célunk, három fajta célunk volt feltérképezni az eseteket, és megvizsgálni, hogy melyek a jellemzőik, egy mélyen szálltó elemzést készíteni a kiválasztott esetekről, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy az esélyek, illetve az akadályok a konkrét esetekben milyen szerepet játszhatnak. Ami az első részt illeti, a létező szakirodalmat használtuk fel, honlapokat, illetve szakértőkkel is felvettük a kapcsolatot, hogy megpróbáljuk feltérképezni a különböző eseteket. A jelentés 30 ilyen esetet tár fel, ezek általában nagyon nagy multinacionális vállalatokra vonatkoznak, amelyek jól ismertek, és a legtöbb eset csak néhány tagállamra koncentrálódik. Amit szintén megvizsgáltunk, az egyik eset bíróság elé került, és 2006 és 2018 között megvizsgáltuk, hogy milyen előrelépés történt, és arra figyeltünk fel, hogy itt nem pusztán egy gazdasági ágazat érintett, hanem különböző ágazatok. Noha általában túlreprezentáltak azon vállalatok, amelyek a bányászatban, a természeti erőforrások kiaknázásában tevékenykednek. Ezen esetekre fókuszáltunk, megnéztük, hogy milyen emberi jogi jogsértések kerültek bíróság elé, és azonosítottuk azt, hogy milyen esetek fordultak elő súlyos jogsértésektől, olyan jogsértésekig terjedtek az esetek, amelyekben például környezet, környezeti szennyezés következett be. A ad egy áttekintést arról is, hogy az állítólagos jogsértések milyen országokban következtek be. Látható, hogy különböző országok érintettek. Végezetül pedig információt nyújtunk arról, hogy hol tartanak most jelenleg ezen esetek. A jelentés nagy része mély elemzésekre helyezi a hangsúlyt, annak érdekében, hogy összehasonlíthassuk ezeket az eseteket, hasonló formátumot használtunk, tehát feltárjuk a tagállamok és az EU jogi hátterét, az ügy hátterét, annak a részleteit, illetve a jelenlegi helyzetét, és megpróbáljuk beazonosítani, hogy melyek a fő akadályok, illetve lehetőségek. Az eseteket különböző kritériumok alapján választottuk ki, de megpróbáltunk különböző tagállamokban bekövetkezett eseteket feltárni, amelyek egy bizonyos időtartamon keresztül történtek, és amelyek alapján megvizsgálhatjuk azt, hogy milyen akadályokba ütközik a jogorvoslati lehetőségek érvényesítése. Általában elsődleges és másodlagos forrásokhoz fordultunk, de interjút is készítettünk az érintett felekkel. Összességében 12 ügyel foglalkoztunk 5 különböző tagállamban. Megnéztük az Amesis esetét. Itt Líbiában állítólagos kínzás történt, a Lafarge pedig emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekre és terrorizmus finanszírozására vonatkozik Szíriában, a Vinci ügy pedig az a katari építőiparban tár fel jogsértéseket, a Danzer kész pedig különböző jogsértésekben érintett Kongóban, a kék ügy, amelyről majd hallhatnak még, a kék vállalat felelőtlenségére vonatkozik egy pakisztáni tűz esetben, az RVE pedig egy elektromos szolgáltató vállalat ügye, amely emberi jogi jogsértésekben érintett, az ENI környezetvéd, a környezeti károkozással kapcsolatos Nigerben, a Boliden pedig szintén környezeti károkat okoz, és Csillében érintett. A Vedanta a környezetszennyezés emberi jogi következményeit vizsgálja Zambiában, és a Szank ügy, valamint a Shell és a Trafuga pedig állítólagos jogsértésekkel kapcsolatos a veszélyes hulladékok által Elefántcsontparton Claire pedig két konkrét tanulmányt fog részletezni. Um, so first of all, I will... Először is a Shell ügyről fogok egy kicsit részletesebben szólni. Ez egy olyan ügy, amely olajszivárgásokról szól a Shell nigériai tevékenységei területén és a környező területeken földet és vizet szennyezett ami a nigériai közösségek életére is kihatással volt, illetve megélhetésére is kihatással volt, és ennek következtében a nigériai falvak úgy döntöttek, hogy keresetet nyújtottanak be. Először a az ottani állam, tehát a nigériai bíróságokhoz nyújtották ezt be, de nagyon sok akadályba ütköztek. Ezért aztán a Shell származás szerinti államában nyújtották be a keresetet néhányan. Egyesült Királyságban és Hollandiában egyaránt van székhelye a Shellnek, dupla székhelye rendelkezik, és Hollandiában a Brüsszel egy rendelkezés értelm, a rendelet értelmében ott nyújtották be ellenük a keresetet. A két bíróságnál, tehát azt látjuk, hogy két különböző két különböző bíróságra nyújtották be. Hollandiában azt úgy, úgy döntöttek, hogy nem lehet egy teljességgel kizárni azt, hogy a vállalatot felelősségre lehetne vonni az okozott károkért. Az Egyesült Királyság bírósága viszont, ahova szintén benyújtották a panaszt, azt állították, hogy nincs meg, megfelelően megalapozott ügyük, és hogy nem lehet azt állítani, hogy a gondossági kötelezettség őket terheli. Tehát a por problémák három területen jelentkeztek. Először is nehéz volt megállítani, me- megállapítani a, az anyavállalat felelősségi felelősségét, jogi felelősségét. A második probléma az a joghatóság kérdése volt, tehát hogy a Brüsszel egy rendelet értelmében az anyavállalathoz kell benyújtani a kérvényt, illetve a keresetet, de a nigériai leányvállalat működése pedig a nigériai nemzeti törvények szerint folyik, és így a és különböző megközelítés szerint lehet kezelni az ügyet, és ezért a különböző bíróságok különböző eredménnyel, illetve különböző ítélettel éltek. A harmadik kérdés, illetve probléma pedig az volt, hogy vajon a nigériai törvények alapján kell ezt kezelni, tehát hogy ott-e, ahol az a szennyezés megtörtént. A vagy az anyavállalat székhelye szerinti ország történet törvényei szerint ugye a holland bíróság úgy talált, hogy nem lehet felelősségre vonni az anyavállalatot a Nigériában tett szennyezés miatt. A következő ügy, a kék ügy, egy textilgyárban, Pakisztánban kitört tűzről szól, amelynek eredményében több száz ott dolgozó meghalt, és nagyon sokan megsebesültek az incidenst követően, a felelősségét próbálták felderíteni. A egy német kiskereskedelmi vállalat, és nekik szállítottak, illetve gyártották gyártottak Pakisztánban, és az ő felelősségük azért merült fel, mert nem tettek meg eleget azért, annak a ele, nem tettek eleget annak a jogi felelősségüknek, mi szerint egészséges és biztonságos munkakörülményeket kellett biztosítaniuk az ott dolgozó munkásoknak. Ezért a KIK székhelye szerinti államban, Németországban nyújtották be a keresetet, viszont eljárási okokból felfüggesztették az ügyet, mivel az alkalmazandó jog a, a kár helye szerinti jog, pakisztáni jog volt, és ennek alapján elutasították. Aztán a, az olasz, egy, egy, egy olasz audit vállalat ellen is benyitották a keresetet, mivel a Rina nevű olasz vállalat kellett, hogy ellenőrizze és jóvá hagyja az ottani munkakörülményeket, de ez még folyamatban van. Egy sor jogorvoslathoz való hozzáférési problémát látunk itt is. Egyrészt a bizonyítékokhoz való hozzáférést, aztán a jog, jogi felelősség megállapításának nehézségét, a joghatóság, az alkalmazandó jog problémáját, azt, hogy nem volt megfelelő csoportos keresetre lehetőség, eljárásbeli akadályok voltak, időbeli korlátozások, illetve hogy nem voltak megfelelő önkéntes kezdeményezések. Ezek azok az akadályok, amelyek általában láthatók minden olyan ügyben, amit megvizsgáltunk. Két kategóriára osztottuk őket. Az egyik a jogi akadályok, jogi természetű akadályok kategóriája. Mindkét esetben megjelennek ezek, illetve gyakorlati, illetve eljárásbeli akadályok, tehát a bizonyítékokhoz való hozzáférés, esetleg a tanúk fenyegetése, biztonságának kérdésessége és egyéb ilyen kérdések is felmerülnek még a jogi akadályokon kívül, és ezeknek alapján állítottunk össze ajánlásokat. Az a belső politikákkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a e, kellő gondosság követelményével, követelményével kapcsolatos e, európai jogszabályokat e, meg kell erősíteni, szigorítani, illetve a joghatósággal kapcsolatos kérdéseket is meg kell nézni az Európán kívüli területekre nézve, és a Brüsszel egy rendelettel is foglalkozni kell, különösen az üzletek emberi, joggal kapcsolat, emberi jogi ügyekkel kapcsolatos felelősségét kell megnézni, illetve ugye az Európai Uniós államok, amelyek az anyavállalat révén egyébként is felelősek, ki kell, hogy terjesszék szerintük a felelősségüket a harmadik országokra is, illetve amikor jogorvoslatra, jogorvoslathoz való hozzáférés problémák jelentkeznek, a leányvállalatnál, akkor azt az anyavállalat szerinti államnak is kezelni kell. Aztán az, az Európai Uniós tagállamoknak át kellene venni a joghatóságot az ilyen ügyekben a nemzeti hatóságoktól, és meg kell erősíteni az Európai Uniós tagállamok jogai, jogait, törvényeit, illet, és ezeket kell alkalmazandó jogszabályokká nyilvánítani. Ezen kívül azt is ajánljuk, hogy legyen egy információcsere platform, amely, amelynek segítségével eszmét lehet cserélni. A külső politikákkal kapcsolatban is vannak javaslataink, ezt kollégám fogja elmondani. Tehát vannak olyan ügyek, amelyek a külpolitikák területén is javaslatokat kívánnak. Többek között azt láttuk több ügyben is, hogy a harmadik országokban magukban nincsen elég jogorvoslathoz való hozzáférés ahhoz, hogy a jog, az emberi jogsértési ügyeket bíróság elé vigyek. Tehát olyan programokat kell indítani, amelyek megerősítik ott a harmadik országokban ezeket a lehetőségeket. Az Egyesült Államok egyébként elég sokat tesz ebben az ügyben, és az emberi jogvédők szervezetei nagyon sokat tudnak ezzel kapcsolatban tenni, mégpedig úgy, hogy megfelelő információt adnak az ott érdekelteknek. Ahogy Claire is mondta, mondta, nagyon sok ügyben az volt a gond, hogy az információ összegyűjtése volt a legnagyobb akadálya annak, hogy elinduljon egy ügy. Tehát az a legfontosabb, hogy először is az információgyűjtés megbízhatom legyen. Aztán a kereskedelmi politika is felmerül itt, igaz, hogy ezek az ügyek nem oda tartoznak. Nagyon kevés ügy van egyelőre a kereskedelmi politika területén, de nagyon valószínű, hogy több is fel fog majd bukkanni, és ezért nagyon fontos a kereskedelmi politikáinkra is összpontosítani, és az egész vitára, ami arról szól, hogy célzott szankcióknak a kereskedelmi politikával kapcsolatban, a szabadkereskedelmi megállapodások és a többi partnerséggel kapcsolatban mik az előnyei és a hátrányai alaposabban elemezni kell azt, hogy itt milyen élhető lehetőségek, opciók vannak. Végül pedig az olyan nemzetközi mechanizmusokat is támogatnunk kell, amelyek egyébként már léteznek, az ILO mechanizmusokat például, de az állam, állami jellegű nem hagyományos mechanizmusokat is ki kell használni, például a különböző kontaktpontokat, amelyek, szint, amelyek segítségével a harmadik országokban szintén foglalkozni lehet az ilyen eh, emberi jogsértésekkel. Ezek voltak az ajánlásaink a bel, illetve a külpolitikai területen, és egyébként még annyit mondanék a tanulmányok és az ügyek, esetek alapján, hogy eh, különböző típusok vannak, három típust állapítottunk meg, olyan típust, amikor a vállalat közvetlenül emberi jogsértést követel, nagyon kevés ilyen ügy van. A leggyakrabban azt látjuk, hogy a vállalatok olyan ügyekben bonyolódnak, amelyekben közvetetten az adott ország kormánya által, vagy egy másik vállalat által elkövetett emberi jogsértésekben kell kapcsolatban lesznek felelősek. És nagyon kevés az olyan ügy, ami végül is megegyezéssel végződik, illetve jogorvoslatot kínál. A legtöbb ügy, amit vizsgáltunk, az vagy folyamatban van még, vagy nem végződött jogorvoslattal. Végül pedig a tanulmányaink központjában az áll, hogy megállapítsuk, milyen jogorvoslathoz való jutással kapcsolatos akadályok vannak, és remélem, hogy ezt minél alaposan el, el tudtuk végezni a sok ügy és eset alapján. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. So thank you, and thank you very much for this interesting study. Um... Köszönöm szépen. Több kérdést szeretnék feltenni, és a bizottság irányába is lennének kérdéseim. Remélem, hogy van itt a bizottságnak képviselője. Az elnök bólogat, hogy igen. A kanadai ombudsman kapcsán szeretnék hozzászólni aki tulajdonképpen a különböző vállalatokkal foglalkozik, és van két szakértője, akiknek szintén kifejezetten ez a feladatuk. A kérdésem az, hogy nem olyan kérdése ez, amit talán az Európai Uniónak is meg kellene fontolnia. És vannak egészen konkrét kérdéseim a bizottság irányába. A bizottság létrehozott különböző programokat, amelyeknek az a célja, hogy a jogorvosi lehetőségeket, jogorvoslati lehetőségeket javítsa. A kérdésem az, hogy ez hogyan működik, és egészen pontosan a jogkormányzás és a jogállamiság megsértése esetén milyen segítséget tud nyújtani harmadik országokban, és azt kérném, hogy írásban is küldjék el nekünk ezt a választ. És most térjünk vissza a tanulmányra. A tanulmányban már megemlítették az Európai Parlament következő mandátumát, hogy majd újabb tanulmányt fognak kérni. A kérdésem az is lenne, hogy a harmadik országokban dolgozó Európai Uniós delegációk mit tehetnek az emberi jogi kérdésekben. Talán olyan kérdés ez, amit megvizsgálhatnánk és támogathatnánk ebben a szakbizottságban. Aztán a helyszíni fellépésnél megint visszatérnék az Európai Uniós delegációkra, és arra, hogy itt Brüsszelben a bizottságnál vannak-e folyamatos továbbképzések ilyen emberi jogi kérdésekben? Hogyha jól értettem, akkor ez eléggé összetett kérdéskör, és nagyon nehéz ebben eligazodni. Tehát vannak-e ilyen jellegű továbbképzések? Aztán a GSP felülvizsgálatánál azt láttam itt a tanulmányban, hogy ajánlásokat fogalmaztak meg. Tehát a GSP felülvizsgálatának kapcsán azt javasolták, hogy jöjjön létre egy olyan platform, ahová a panaszokat be lehet nyújtani, és ez tulajdonképpen itt a parlamenten belül működne. Az a kérdésem a szakértőink irányába, hogy hogyan vélekednek egy ilyen jellegű platformról. Üdvösebb lenne talán, hogyha a politikai szférán kívül, tehát a parlamenten kívül jönne létre ez a platform, vagy pedig ez megfelelőképpen tudna működni itt a parlamenten belül. A következő kérdésem az, hogy az emberi jogi aktivisták hogyan tudnak segítséget nyújtani ebben a következő kérdésben, és hogy a következő IDHR keretein belül esetleg meg lehetne változtatni a fellépési lehetőségeket, hogy az emberi jogi aktivisták hatékonyabban hozzáférhessenek ezekhez az adatokhoz. Köszönöm szépen, Kresszfó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm ezt a nagyon értékes jelentést is, amelyet ismertettek. Úgy gondolom, hogy több alkalommal beszéltünk már arról, hogy a különböző gazdasági szereplők és főleg a multinacionális vállalatok felelősek sok emberi jogsértésért, amelyet főleg harmadik országokban követnek el. Az érintett közösségektől gyakran megtagadják az információt arról, hogy ezen vállalatok tevékenységei milyen következményekkel járnak, és nem konzultálnak velünk a különböző projektekről, amelyeket véghez visznek ezek a vállalatok, és amelyekről önök is beszéltek. Szerintem más példákat is felhozhatnánk. Számomra különösen érdekes eh, Berta Cáceres eh, esete, amelyet eh, itt a parlamentben is, és ebben a szakbizottságban is megvizsgáltunk. 2016-ban gyilkolták meg, azért, mert szembeszállt egy elektromos vállalat projektjével, és ma az érintett közösségek és mindenek előtt a családok továbbra is igazságot követelnek, illetve azt, hogy ezt az egész folyamatot tartóztassák fel, noha ez továbbra is folyamatban van. Számomra különösen érdekes és fontos rámutatni arra a folyamatra, amely Genfben kezdődött néhány évvel ezelőtt, nevezetesen, hogy egy kötelező érvényű jogszabály dolgozzanak ki az emberi jogok és a vállalatok összefüggésében, ugyanis a kritikák ismétlődnek, és gyakran bírálattal életik az Európai Uniót, amiért is akadályozza egy ilyen mechanizmus, illetve kötelezérvényű eszköz kidolgozását, amely által érvényesíthető az emberi jogok tiszteletben tartása a nemzetközi vállalatok által. Szerintünk nagyon fontos, hogy a vállalatokat a törvény kötelezze arra, hogy intézkedéseket foganatosítsanak, és előzzék meg, illetve kezeljék az emberi jogi jogsértéseket. Tehát nagyon jónak tartom, hogy elemezzük a különböző problémákat, és megvilágítjuk a különböző eseteket, de ha nem kezdjük el megtenni a további lépéseket, hogy egy kötelező érvényű mechanizmus dolgozzunk ki, hogy elkerüljük azt, hogy ez a jövőben is bekövetkezzen, akkor sajnos a helyzet változatlan lesz. A vállalatok felelősséget kellene, hogy vállaljanak a jogsértésekért, és biztosítaniuk kell azt, hogy az áldozatok az igazságszolgáltatáshoz forduljanak, akár nemzetközi szinten is. A Chevron egy másik példa lehetne, egy jó példa az ilyen problémákra. Számunkra ebben az értelemben az Európai Unió és a tagállamok a pénzügyi terheket is fel kellene, hogy vállalják az ilyen eljárásokban. Közös normákat kell kidolgozni, hogy a képviseleti szervek keresettel élhessenek az áldozatok nevében, hiszen láttuk, hogy ez egy gyakori probléma. Továbbá úgy ítéljük meg, hogy az összes vállalat számára kötelező kellene, hogy legyen nem csak az emberi jogok tiszteletben tartása, hanem az európai intézmények kellene, hogy érvényesítsék az emberi jogok tiszteletben tartását. Az Európai Unió felelősséget kellene, hogy vállaljon, és meg kell, hogy követelje a vállalatoktól, valamint az exportőröktől is ezt a, tisztel, a jogok tiszteletben tartását. Tehát nem csak az európai vállalatok felett kellene ellenőrzést gyakorolni ilyen értelemben harmadik országokban, hanem azon vállalatok felett is, amelyek Európába exportálnak termékeket. Fontos, hogy ezeket a termékeket ne a kizsákmányolás alapján dolgozzák ki, illetve állítsák elő például a textilágazatban. Lola Sánchez, egy kollégánk, egy javaslatot is előterjesztett. Jó lenne, hogyha a bizottság figyelembe venné ezt, azért, hogy kötelező érvényű normákat dolgozzunk ki. Szerintünk kulcsfontosságú egy olyan szervet létrehozni, amely a vállalatok műveleteit ellenőrizze, és bevonja a civil társadalmat, tehát egy ilyen mechanizmusról van szó, erre van szükség, nem pedig egy absztrakt mechanizmusra, és ezáltal kellene, hogy megtegyük a következő lépéseket. Fontosnak tartom, hogy a bizottság megvitatja ezeket a dolgokat, ezeket a kérdéseket, nagyon értékesnek tartom ezt a jelentést is, de véleményem szerint további lépésekre van szükség. Mindannyian tudjuk, és kellő információ van a kezünkben, tudjuk, hogy mi történik, de meg kell követelnünk az Európai Külügyi Szolgálattól és a tagállamoktól, hogy ne akadályozzák az ENSZ-ben ezeket a folyamatokat, éljenek a felelősségükkel, és hozzunk létre egy nemzetközi mechanizmust, amely által kötelező érvényel megkövetelhessük a multinacionális vállalatoktól az emberi jogok tiszteletben tartását. Az Európai Unió nem akadályozhatja, illetve nem áshatja alá ezt a folyamatot, és nem is hunyhat szemete fölött. Köszönöm. Thank you, Chair. Congratulations. képviselő, köszönöm szépen, gratulálok ezekhez a tanulmányokhoz, ezek, ezek tényleg nagyon időszerűek, és nagyon fontos információval szolgálnak az emberi jogvédelem szempontjából. Hogyha megnézzük azt a táblázatot, ahol a jelenlegi helyzet látható, illetve a panaszok elbírálása és a jogi esetek leírása, azt látom a legtöbb esetben, hogy ongoing, tehát hogy még folyamatban van, és csak nagyon kevés esetben látom azt, hogy settled már a vita rendezés megtörtént itt ebben a táblázatban. A kérdésem az, hogy a tanulmány alatt történtek-e előrelépések, illetve hogy azok az ügyek, amelyek már elrendezésre kerültek, ezekkel tulajdonképpen mi történt, mi volt a végeredmény, hogy sikerült ezeket a panaszokat kezelni. Hogyha így nagyon gyorsan átnézem ezt a táblázatot, akkor nem nagyon tudtam összehasonlítani az eredetileg benyújtott panaszok, illetve a már rendezett panaszok arányát, illetve hogy a rendezés az valóban érdemi rendezés volt-e vagy sem több nagy régiót is megvizsgáltak, Afrika, Dél-Kelet-Ázsia és Latin-Amerika, itt van ez a három nagy régió, és ezek természetesen lebonthatóak kisebb régiókra, de ebben a három nagy makrorégióban hol mutatkoznak a legjobb tendenciák, melyik az a terület, ahol látják, hogy tényleg jobb gyakorlatokat indítottak el, hogy a panaszok rendezése hatékonyabb, és hogy tényleg végre is hajtották azokat az ajánlásokat, amelyek megjelentek. Tehát van -e egy olyan ország, amelynek a példáját követni kellene, van -e egy igazán jó példa. Köszönöm szépen, most meghallgatjuk a bizottságot. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, a külügyi szolgálat nevében fogok hozzászólni. A külügyi szolgálat nevében szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy elkészítették ezt a tanulmányt a jogorvosati lehetőségekről a súlyos emberi jogi visszaélések kapcsán. Ez segítséget nyújt nekünk, hogy megnézzük, hogy az üzleti élet és az emberi jogok tekintetében milyen az Európai Uniós jogszabályok végrehajtása. Az Európai Unió természetesen elkötelezett a teljes végrehajtás mellett, és kívül is, illetve az Európai Unión belül is azon dolgozik, hogy ez megvalósuljon. Természetesen részletesen meg fogjuk vizsgálni az elemzéseket és az ajánlásokat, mert úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül időszerű, ugyanis most fogjuk kidolgozni a 2019 utáni emberi jogi és demokráciával foglalkozó Európai Uniós irányvonalakat. Mindez tehát rendkívül fontos, üdvözöljük ezt az információt. Részletesen nem fogok most hozzászólni az ajánlások kapcsán, mert ezeket még meg kell vizsgálnunk, és ehhez több időre van szükségünk. Néhány specifikus külügyi szolgálati ajánlásra azonban szeretnék reagálni. Azzal egyetértünk, hogy a CSO-kat és az emberi jogvédőket meg kell erősíteni, ez rendkívül fontos az Európai Unió emberi jogvédelmi politikájában. Minden lehetőséget és minden segítséget meg kell adni nekik. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az üzleti élet és emberi jog kapcsolatát erősíteni kell, és az ilyen jellegű Európai Uniós fellépes, fellépéseket hatékonyabbá kell tenni. Az Európai Uniós delegációkat és az emberi jogvédőket segíteni kell abban, hogy minden egyes munkájukban az emberi jogi aspektusokat hatékonyabban figyelembe tudják venni. Van egy üzleti és emberi jogi munkacsoport az ENSZ-en belül, amely szintén kidolgozott irányvonalakat, amelyek tulajdonképpen tükrözik az Európai Unió ilyen jellegű ajánlásait, és ezzel kapcsolatban az legújabb szöveg 2019-ben még most várható. Az Európai Uniós delegációknak szintén alkalmazniuk kell ezeket az irányvonalakat, és több képzést is szerveztünk már Brüsszelben is, illetve a delegációknál is, a külügyi szolgálatnál dolgozóknak. Ennek az volt a célja, hogy további információt kapjanak, és hogy megfelelőképpen meg tudják valósítani az üzleti élet és emberi jogi agendát. Ebben a tekintetben is üdvözöljük ennek a tanulmánynak az eredményeit. Mint ahogy a tanulmányban is megjelenik, a demokráciáról és emberi jogokról szóló eszköz rendkívül fontos, és segítséget nyújt a jogorvoslati lehetőségek kiaknázásában, illetve az emberi jogvédők munkájában. Számos emberi jogi aktivista és ilyen jellegű szervezet támogatható az Európai Uniós pénzekből. Összesen 5 milliárd eurót fogunk erre a célra fordítani, és reméljük, hogy ez megfelelő lehetőséget nyújt majd arra, hogy az iránymutatásokat maximálisan be tudjuk tartatni, különösen a leginkább kitett csoportok esetében. Reméljük, hogy nem állami jellegű vitarendezési mechanizmusokat hatékonyan meg tudunk majd valósítani. És most szeretnék a genfi tárgyalásokra is kitérni az ENSZ jogilag kötelező érvényű eszközeinek kapcsán. Mi nem értünk egyet azzal, hogy ezeket az iránymutatásokat bárki is megállítsa. Mi a kormányközi munkacsoportban egyáltalán nem hátráltatjuk ezeket a tárgyalásokat, mi ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez az eszköz maximálisan inkluzív, befogadható kell, hogy legyen, és minden egyes vállalatra vonatkoznia kell amely harmadik országokban akármilyen szinten is dolgozik, de természetesen vizsgálni kell az anyaországban történő működésüket is. Köszönöm szépen! Köszönöm. Valóban lehet, hogy igaza van abban, hogy nem akadályozták ezt a folyamatot, de éppenséggel előre sem vitték. Három percet adok mind három szakértőnek. Köszönöm szépen, köszönöm a gondolatokat, amiket megosztottak velünk, köszönöm a kérdéseket. Néhány kérdésre én fogok akkor válaszolni, a kanadai ombudsmannal kapcsolatban feltettek egy kérdést, voltak ugye kezdeményezések ennek kapcsán. Ennek a rendszernek az az előnye, hogy nagyon könnyen hozzáférhető. Talán negatív aspektus az, hogy a nemzeti kapcsolattartási pontok, nemzeti kapcsolattartó pontokkal való összehangolás nem egyszerű, illetve a jogorvoslati lehetőségek megvalósítása sem egyszerű. Persze minden attól függ, hogy hogyan állítjuk fel ezt az egész rendszert, tehát lehet ez értelmes és üdvös opció. A jogorvoslati lehetőségekhez való hozzáférésnél ugye nem egyetlen mechanizmust vizsgálunk, és nem mondjuk azt, hogy a jogi mechanizmusok feltétlenül jobbak vagy rosszabbak, mint a nem jogi mechanizmusok. Az emberi jogi főbiztos úgy véli, hogy több mechanizmust is meg kellene vizsgálni, és ezeknek az egymást kiegészítő jellegét kell hangsúlyozni. A preferencia rendszer GSP kapcsán azt tudom elmondani, hogy ugye felmerült, hogy jöjjön létre egy platform, ezt több civil szervezet is javasolta. Van egy másik tanulmányunk, amelyet szintén a parlament kért a GSP és az export zónák kapcsán. Itt tulajdonképpen kiderült, hogy ez az opció valóban nagyon hasznos opció lehet, ezt részletesen meg kell vizsgálni, ugyanakkor meg kell nézni azt a lehetőséget is, hogy esetleg egy független szerv foglalkozzon a GSP jogsértésekkel, és írja elő a megfelelő fellépési lehetőségeket. A következő kérdés arra vonatkozott, hogy milyen tendenciákat látunk a különböző országokban és régiókban. Hát erre azt tudom válaszolni, hogy semmilyen tendenciát nem látunk. Nagyon sok különböző esetről van szó, különböző országokban, és bár látjuk, hogy bizonyos országokra több ügy is vonatkozik, mondjuk Kongóra, de összesen 23 országról van szó, és ezek különböző kontinenseken helyezkednek el. Tehát nem mondhatnám, hogy egy bizonyos földrészen például mondjuk hatékonyabb a vitarendezés, vagy pozitívabb eredménnyel zárul, mint egy másik földrészen. Tehát nincs ilyen tendencia. Köszönöm. Szeretnék én is hozzászólni az ombudsmanra vonatkozó kérdéshez. Hogyha a behaviorista pszichológia eredményeit nézzük, akkor azt látjuk, hogy az embereket nehéz rávenni arra, hogy hosszú távon megváltoztassák a viselkedésüket, ugyanakkor azt is látjuk, hogy sokkal együttműködőbbek általában az emberek, hogyha megfelelő környezetbe kerülnek, és hogyha elérhető számukra a jogorvoslati lehetőség. Ezért úgy gondolom, hogy az ombudsmanni rendszer hatékony rendszer lehet. A következő megjegyzések arra vonatkoztak, hogy az emberi jogok védelmét természetesen maximálisan meg kell valósítanunk minden vállalatnál, európai vállalatnál, de nyilván az importra is ki kell ennek terjednie. De vigyáznunk kell az úgynevezett Brüsszel effektusra, vagyis arra, hogy az európai jogszabályokat hogyan lehet betartani és betartatni az Európai Unió területén kívül. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos aspektus. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a rendezett viták milyen eredménnyel zárultak, hogy ezek mennyire voltak pozitívak. Igen, fontos kérdés ez, ugyanis azt, azt látjuk, hogy nagyon sok esetben tulajdonképpen a válaszok nem megfelelő válaszok. Sok esetben mondjuk a vállalatok végül fizettek némi pénzt vagy kártérítést, ugyanakkor hivatalosan nem ismerték el a felelősségüket a bekövetkezett problémákban vagy katasztrófákban, tehát tulajdonképpen fogalmazhatók úgy, hogy kitérő választ adtak, tehát ez a válasz kitérő válasz. Aztán a következő kérdés arra vonatkozott, hogy milyen szerepet játszhatnak az emberi jogvédők, és hogy magukat, az emberi jogvédőket is védeni kell sokszor az üzleti szférával szemben. Ez rendkívül fontos kérdés, és örülök annak, hogy a bizottság is dolgozik ezen. Saluto. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm a vendégeinknek, az előadóknak, a rendkívül jó tanulmány megszövegezését. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó hivatkozási pont. És remélem, hogy az önök javaslatai és ajánlásai alapján, amelyeket a vitában hallhattunk a tanulmányra vonatkozóan, mi, illetve az Európai Bizottság lépéseket tesz, és létrejön egy kötelező érvényű eszköz, amely által jobban megközelíthetjük ezt a problémát. Köszönöm.